Következő napi rendi pontunk szóbeli kérdés, a bizottságnak címzett szóbeli kérdés, az Intelligens Európa Energetikai Program tárgyában. Először is az első jelentéstevőnek, szerzőnek, Kárvályó asszonynak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Először is hadd köszönjem meg a lehetőséget, hogy egyáltalán felvethetem ezt a kérdést a bizottsággal szemben az Európai Intelligens Energia Program tárgyában. A megújuló energiaforrások használata és az energia megőrzése kulcsfontosságú az európai munkahelyek megőrzésében is. Az Európai Unió olyan stratégiákat és jogszabályokat alkalmaz, vezet be, amelyek nagyra törőek. Ám minden szakpolitikának ahhoz, hogy hasznot hozzon, olyan hatékony eszközökre van szüksége, amelyek a helyi és a regionális szintet összekötik a magasabb szintekkel. A vonatkozó ügynökség jelentősen hozzájárult ezt a politika végrehajtásához, az energiahatékonyság és a megoldó energiaforrásokra való nagyobb támaszkodás innovatív projektekben való megvalósulásához. Például az önkormányzati paktum, illetve a Sziget paktum, ö, olyan projektek, amelyeket tovább kell folytatni, sőt, fokozni kell végrehajtásukat. A válság idején az, ehhez, az ilyen és ehhez hasonló programok alapvető fontosságú a gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Mindezek fényében hadd tegyem fel a következő kérdéseket a bizottságnak. Egyrészt a bizottság mit tervez tenni annak érdekében, hogy biztosítsuk a fontos helyet, helyét 2000 14 18 között ennek a programnak. Mit tervez ennek érdekében a bizottság? Másodszorban, hogyan akarja javítani a bizottság a program végrehajtását? Harmadsorban, az intelligens energiaprogram miképpen kap finanszírozást a 2020-as keretek között, milyen szintű támogatást terveznek fenntartani. Köszönöm szépen, a Batszón úr a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony az Európai Unió akkor működik a legjobban, ha viszonylag kicsi pénzösszegeket helyi önkormányzatokkal és érintettekkel együtt használ föl a legjobb gyakorlatok cseréjel mentén, és szakpolitikai projekteket finanszíroz a prioritási területeken. Az intelligens energiaprogram és a versenyképesség innovatív ügynökség kiváló példái ennek a klímaváltozás elleni harc terén. a bizottság nyilván érti, hogy miért aggódnak a képviselők a felett, hogy befejeznének egy olyan programot, amelyek révén az állampolgárok okosabban használják az energiát, és amely révén az Európai Unió kiotói célokat teljesíteni tudja. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy további munkát fejtkézen ki területet, erősíteni, mainstreamingként beépíteni a szakpolitikát más programokba. És Öttinger biztos tegnap azt mondotta, hogy az intelligens Európa program a 2020-as horizontban is fenntartható. Ám kérdésünk az, hogy vannak-e erre a célra előrehozott programok is. A fenntartható az a láthatóság, amelyet a programok élveztek, és vajon ösztönzik-e a civil társadalom részvételét a, e, ebben, ahogy korábban tették. A Kávályó mondotta, a helyi energia European Facility nagyon kicsi beruházás révén, katalizátor hatás érében hatalmas eredményeket ér el. A közlekedés, tömegközlekedés, a szociális lakásépítés, a smart, az okos energia épület technológiák alkalmazása és az elektromos hálózatok javítása révén. Ha ez a program eltűnne, az hatalmas veszteség volna, és a decentralizált tevékenységek hatalmas ö, ö, hálózatát érinteni, amelyek mind hozzájárulnak az energiahatékonysághoz a, kérem, hallgassa meg ezt a kérdést, amelyet feltettünk biztos úr. A bizottság eltévedt volna az útvesztőben a megújuló energiaforrások támogatása terén? Miért tervezi azt a bizottság, hogy gáz elosztó házatokba önti a pénzt olyan vállalatok érdekében, amelyek már most is milliárdos profitokat vágnak zsebre, ahelyett, hogy a pénzt oda irányítaná, ahol egy olyan jövőkép alakul ki, amely révén a megújuló energiaforrásokat támaszkodhatunk, és amelyek révén 2050-ig tudjuk tartani a kiotói vállalásainkat. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Most pedig Türmész, Türmész úr kap szót kettő percben. Lewandowski úr, nagyon dühös vagyok, nem őre személyesen, hanem azokra, akik a kutatási és az energia főigazgatóságon most azon dolgoznak, hogy az egyik legészszerűbb, legjobb programot, amivel valaha is rendelkeztünk, az intelligens energia programot, egyszerűen megszüntessük, utód nélkül az északi tengerben offshore szélerőművek létrehozása, azután az EU épület energiahatékonyság irányelvének végrehajtása, a passzív házak építésére vonatkozó szabályok, hálózatok, progresszív európai polgármesterek között, és sorolhatnám, hogy mennyi észszerű dolog kapott támogatást. Miért kell ezt most mind tönkretenni? Miért? És hogyha Vivian Quinn asszony és Öttinger úr nem tudnak előállni valami konkrét programmal, akkor mi parlamenti képviselők arra fogunk kényszerülni, hogy a régi CIP programot, a versenyinnovációs programot megint elővegyük, és 2020-ra megint csak egy külön kutatási programot és egy jól szervezett innovációs programot valósítsunk meg. Az itt ülő kollégák tudják, hogy nekünk mennyire szívügyünk ez a program, és elvárjuk Kégen Quinn asszonytól és Ötinger úrtól egyaránt, hogy konkrét írásos választ küldjenek minél gyorsabban az Intelligens Energia Európa program megszüntetése méregként hat egy olyan időszakban, amikor nekünk meg kell nyerni az embereket Európában. Vannak motivált emberek is, de ők kapnak most egy nagyot a fejükre, és ez nem szabad, hogy megtörténjen. Köszönöm szépen, Riera képviselő kettő percben. Elnök asszony, az én frakcióm határozottan támogatta azt, és küzdött azért, hogy a kutatási és fenntartató energia célokra fordítandó költségvetést megnöveljük, és továbbra is küzdeni fogunk ezért. A kutatási eredmények nagy mértékben járulhatnak hozzá az energiahatékonysági és a megújuló energiákkal kapcsolatos céljaink megvalósulásához és ezt kell, hogy kísérjék egyéb támogató intézkedések, amelyek eredményeképpen a piacon is ezek az innovatív termékek eh, könnyebben elhelyezhetők, emellett le kell építeni a nem technológiai jellegű akadályokat, amelyek a piacon problémákat jelenthetnek az ilyen termékek eh, számára. Ehhez tartozik a felvilágosítás, a helyi szintű beruházások támogatása. Az Intelligens Energia Európa program nagyon, nagyon is képes volt elérni ezeket a célokat. Ez az értékelésekből is kiderült. Egy olyan program ez, amelyet többek között az is jellemez, hogy a kis és középvállalatok is sok támogatást kaptak ebből. A frakcióm támogatta ennek a programnak a céljait, és küzdeni fogunk azért, hogy egy egyértelmű finanszírozás szülessen meg. Köszönöm szépen! Most pedig Paxos képviselő kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák! Az Intelligens Energia Európa program megteremtette annak az előfeltételeit, hogy a vállalatok és az államok is különböző eh, tanulmányokat tudjanak készíteni, kutatásokat tudjanak eh, végezni, eh, előremutató változásokról. Ez egy nagyon jelentős előrelépés, hiszen küzdenünk kell a klímaváltozás ellen, hatékonyabban kell felhasználnunk az erőforrásokat, az energiát. De hogyha tényleg intelligens energiáról akarunk beszélni, akkor eh, néhány más eh, alapelvre is eh, támaszkodnunk kell a, itt van a szélenergia, beszélnünk kell többet a szélenergiáról, a napenergiáról, sőt a víz, mint alternatív energia és más alternatív energiaforrások is a kutatások tárgyát kell, hogy képezzék. Támogatnunk kell a fenntartható energia technológiákba, megújuló energiákba eszközölt beruházásokat. Emellett fontos az is, hogy új és merész projekteket is merjünk megvalósítani. Ne feledkezzünk meg a hidrogénről, mint a jövő egyik energiaforrásáról. Azután az atomenergia, új atomerőművek új generációja, a földünk jövője szempontjából minden lehetőséggel foglalkoznunk kell, és éljünk azok, használjuk azokat az alapelveket, amelyek ezt lehetővé teszik. Köszönöm szépen, most pedig Lewandowski biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Minden feltett kérdés és hozzászólás azt fejezte ki, hogy mi aggodalommal foglal, fordulnak egy olyan program jövője felé, amely jelentősen hozzájárult az energiahatékonyság erősítéséhez és a megülő energiákra való nagyobb támaszkodáshoz Európa szerte. Én garantálhatom, hogy a, a, ez a vállalás a bizottság részéről fennmarad, és megerősödik pénzügyi eszközök révén a jövőben is. Nagyon sok érvet mondottak el amellett, hogy mennyire hasznos ez a program, mennyi értéket ad hozzá, mennyire jól megjelenik az Európa Unióban és az állampolgárok szemében, úgyhogy neked nem kell ezt megismételnem, ezeket az érveket, pusztán azt szeretném elmondani, hogy ez nem egy puszta szubjektív benyomás, hanem ezeket tényadatok is alátámasztják, külső értékelések is, a program külső felek által történt értékelései is, amelyek nemrég történtek, idézek is ebből, hogy releváns és hasznos eszköz is, mert válaszol azokra egyre fokozódó problémákra és igényekre, amelyek a fenntartható energia felhasználását követelik meg. Több mint 500 projektről van szó, 50%-a ezeknek KKV-k révén valósul meg. Ez is Paxas úr ennek fontosságára is rematatott két sikertörténet pedig be kell kerülni az könyvekbe is. E, ezen Európ, közös európai programok hasznáról egyik az Elena eszköz és a, a, a nap elemek használatáról szóló projekt. Ez a, azonban nem csak a múlttal és a jelennel kell foglalkoznunk, hanem a jövővel is, amelyről a program szól. Több célt is ki kell tűznünk. Az energiahatékonyság és a megülő energiaforrások használata, ez egyik ilyen cél, fontos cél. Ám ugyanakkor választ kell adnunk a szolidaritás és az energiabiztonság, energiállátás biztonságának kérdésére. Ez csak részben pénzkérdés, ám 2009-ben annyira kézzelfoghatóvá vált ennek a fontossága, amikor a gáz ellátást Ukrajnán keresztüli ö, ö, elzárása érezhető volt a, a tagállamok, állampolgárok lakásaiban. Úgyhogy fel kell osztanunk a pénzeszközöket egyrészt az energiaellátás biztonsága, meg a energiabiztonság fenntartására, és a határon átnyúló energiahálózatok erősítésébe is, mert ez is e célokat szolgálja. A szolidaritás céljait egy olyan földrészen, amely oly nagy mértékben függ harmadik országokból származó energiaszállításoktól. Ez úgy újra és újra szembetűnő monopólium hatalommal visszaéléseket is látnunk, láthatunk. Ez, erre is fel kell készülnünk. Meg vizsgáltam, megvizsgáltam tehát ezt a kérdéskört, mielőtt eljöttem volna önök, az önök körébe. Tehát azzal foglalkozik a bizottság, hogy a kutatás, innováció és a piaci frissítés, alkalmazási frissítés közötti kohéziót igyekszünk erősíteni, koherenciát igyekszünk erősíteni, ezért a bizottság a programhoz kapcsolódó tevékenységeket előirányzott energiakomponensként határozza meg egy, az, abban az új keretprogramban, amely feláll. Ez a mainstreaming cselekvések filozófiáját követi. Nagyon sok forrásban, nagyon sok programban mainstreamingként megjelenik ez a célrendszer. Ezt nevezzük a 2020-as horizont keretének. Tehát én a költségvetésért felelős emberként is láthattam, hogy sok esetben, és egyetértek itt az elhozott érvekkel, ugye 740 millióról van szó, viszonylag kicsi pénzeszközről, amely hatalmas emeltyű hatással jelentős katalizátor hatással nagy eredményeket tud elérni, nagy változásokat tud hozni. És biztosítom őket felül is, hogy energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználása további több eszközzel támogatandó, tehát a végrehajtásra vonatkozó részletek 2012-ben kerülnek napvilágra majd, de én már előre tudom, hogy erősödik a támogatás. Ez az egyik a költségvetésnek, a a 2014-től 20-ig terjedő költségvetési támogat tervezetnek, ami egyébként nem sok növekményt tartalmaz, ez azon kevés fejezetek egyike, ahol bizony növekmény lesz. Meg. Tehát ez volt a, a, a, a vállalásunk, hogy a jövőbeli költségvetést legalábbis fenntartjuk, és a nominálisan befagyott, befagyasztott elemeken túl további támogatásokat tudunk nyújtani a legfontosabb célokra. Ez a 2020-as Horizont program lényege, melyet november 13-án fogadtunk el, és amelynek részleteit majd a későbbiekben tudjuk publikálni, és nyilván a részletekről szóló vitában tudjuk a végrehajtás részleteiben érvényesíteni szándékainkat. A versenyképességet és innovációt felelős végrehajtó ügynökség esetén is kapcsán is megint csak elmondható, hogy a külső értékelés világosan rámutatott, mennyire hasznos testület ez, ezért az ügynökség szerepkörét erősíteni kell ezekben a cselekvésekben. Ez nem csak a mi benyomásunk, hanem mondottam, objektív külső értékelése történt meg az intelligens energiaprogramoknak is, meg a versenyképesség innovációs ügynökségnek is. Mind a kettő értékelés arra mutat, hogy pénzügyileg is jobban meg kell támogatnunk ezeket, a következő program időszakban. Ez az én költségvetési történetem mindenről, a saját szakterületemről, és ez nem csak egy puszta szlogen, nem csak üres szavak ezek, hanem tények alapján bizonyítható, a pénzügyi támogatásokban mérhető módon, hogy osztjuk azokat a nézeteiket és érveiket, amelyeket elmondtak a e programok hasznosságáról. Köszönöm szépen! Meghallgatjuk a frakciók hozzászólóit. A néppárt képviseletében először a Castillo asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr. Úgy gondolom, nagyon logikus volt és érthető, amit ön elmondott. Józan paraszti észre mondhatnám beszélt. De a magyarázat javaslatok, az ön észrevételeim ellent mondanak sok ugyancsak érthető megfontolásokkal. Az Európai Parlament most szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy nem szabad, hogy eltűnjön ez a nagyon sikeres eszköz. Egyszerűen azért nem, mert ugye, hogyha lehet, hogy elméleti megoldásokat fel lehet vázolni, amelyek elméletben hatékonyabbak, de ennek az eszköznek a tovább élését kell biztosítani, hiszen ez az eszköz tette lehetővé azt, hogy nagyon sok programot lehetett megvalósítani, még tényleg azt eredményezték, hogy takarék koskodni lehetett az energiával a, említhetnék néhány programot, Greenlight és egyebek, amelyek ennek a programnak a segítségével voltak megvalósíthatók. És pontosan most a válság idején néhány országban különösen fontossá vált az innováció azok a társadalmak, amelyek eh, nem innovatívak, eh, amelyek eh, nem az innovációt teszik mottojuká, az ilyen társadalmak nem fognak tudni fennmaradni egy ilyen verseny által determinált világban. És különösen fontos az innováció az energetika területén. Éppen ezért továbbra is szükségünk lesz erre az intelligens energia programra ragaszkodunk ahhoz, hogy ez a fontos program, ez a fontos eszköz ne tűnjön el, ne szűnhessen meg csak úgy. Mindenképpen nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség, amikor ennek az eszköznek a jövőjét tervezzük, máskülönben fennáll a veszélye annak, hogy az intelligens Energi Európa program egyszer csak el fog tűnni. Köszönöm szépen az ESZ és D frakció nevében eh, Van de Bremt asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy eh, továbbítja az üzenetet a kollégáihoz, mert nem vagyunk elégedettek az ön válaszával. Hogyha azt akarja, hogy az energia, energetikai függetlenséget megvalósítsuk, akkor azt kell tennünk, hogy határozottan választunk 2050-ig mindent az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra kell tennünk, mert ez a két fő célkitűzés. Ehhez persze nagy beruházásokra van szükség, és ezért felelősséget vállalhat a bizottság is, de szükség van az olyan programokra is, mint az Intelligens Energia Európa program. Miért van erre szükség? lépések, hogy biztosítsuk azt, hogy helyben akár kis összegekkel is nagy kezdeményezéseket lehessen tenni. A low hanging fruit of energy efficiency, efficiency, mindig ezt halljuk a bizottságtól, de a költségvetés egyértelmű, világos kell, hogy legyen, és célzottan kell, hogy támogassa ezt a programot, és mi ezt szeretük volna ma hallani öntől, hogy van költségvetés ezen célok megvalósítására. Köszönöm szépen. Kurszki urat nem látom a teremben, ezért megadom a szót Szószá úrnak a Függetlenek frakciójából másfél percben. Több fényt mondta valaha egy nagy költő, több világosságot pontosabban. Ez a mai eszmecserét talán um, egy kicsit meg kellene változtatnunk. Az energiahatékonyságról beszélünk. Energiában szegény Európában um, beszélnünk kell, um, a, illetve különbséget kell tennünk a fölösleges energiafogyasztás és a gazdaságot előrevívő energiafelhasználás között. Ez a különbségtétel elengedhetetlen lesz. Hogyha a gazdasági válságról beszélünk, akkor rögtön a megszorítások jutnak eszünkbe. De ezeket a szép szavakat a valósággá kell, kell alakítani, ezért nagy projektekbe kell beruházni. Például szükség van nagy infrastruktúra, nagy új hálózatok létrehozására konkrétabb erőfeszítéseket eh, kell tenni a korábbiaknál, annak érdekében, hogy Európának ez a font, ezt a nagyon fontos gerincét eh, meg tudjuk erősíteni. Új energiapolitika, egy hatékony és nem pazarló energiapolitika mozdíthatja el csak Európát a jó irányba. A bizottság eh,

Köszönöm szépen, Encsú képviselő a következő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az a siker, amelyet a most tárgyalt program eddig elért, magáért beszél, világos bizonyítékot nyújt arra, hogy fenn kell tartani. Támogatom tehát én is azt, hogy továbbvigyük, sőt, javítsuk a végrehajtását, jobban láthatóvá tegyük a keret programban, illetve a 2020-as Horizont programban. Nagyon fontos dolog még az is, hogy jobban támogassuk az intelligens energia programot az új tagállamokban. Itt kell elhelyezni a hangsúlyt, a programhoz való hozzáférés az új tagállamokban prioritás kell legyen, mert nagyon sokan még nem vettek részt ebben. Erre kell ösztönözni az új tagállamokat. És jobban kell tájékoztatni a már működő projektekről az állampolgárokat, és a, a hozzá

sajnos a zöldnek nevezett energiát a valós árán a polgároknak csak two a tudja megvenni talán a többi ninety eight ra is gondolni kéne néha. sajnálatos módon hiába beszéltem az atomerőméptésekről kna már lekötötte twenty évre ezeket jóelőre illetve hát ha gy fogjuk tovább folytatni akkor európa előbb vagy utóbb egy skanzen lesz ahol gyertyával fogunk világtani. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Jazovjecka képviselő másfél percben kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, biztos úr. Az egyik fő célja a 2020-as stratégiának éppen az, hogy csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását Európa szerte, illetve támogassuk a zöld technológiák elterjedését nagyon nehéz cél ez, különösen a mostani válság körülményei között nehezen tartható cél, ezért kell nagyra értékelnünk az olyan eszközöket, mint az intelligens energia, amely bizonyítottan jelentősen hozzájárult ezen célok eléréséhez, és a program végrehajtása az energia hatékonyságot erősítette, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának mértékét és a tudomány és a, a, a vállalatok, a gazdaság közötti cserét segítette elő. Fontos az új technológiák előtt és az új források között is megnyíljon ez a program, és ennek révén azok a tagállamok is használt lássák, amelyek eddig még nem tették, és ahol nagyon nagy változásra volna szükség a kibocsátások csökkentésére. Az új a, a függetlenség irányába kell elmozdítani energiarendszerünket, például Lengyelországban felfedezett partmenti gázmezők kiaknozásával. A programok révén kell e célokat elérni, és kell, hogy értékelhetővé tegyük ezeket az lépéseket. Ehhez szakértői csapatok együttműködésére van szükség az ügynökség, a végrehajtó ügynökség koordinálásában. Annak érdekében, hogy ezek az eredmények más eszközökre is átvihetőek legyenek, és a hatékonyság növekedjék Európa szerte. Köszönöm szépen. A következőkben Herzog képviselő egy percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, itt van egy 2020-as stratégiánk, van egy Intelligens Energia Európa programunk, van egy intézményünk, amelyet versenyképes innovációs ügynökségnek hívnak, és ott az Elena eszköz. És azt, azt mondja mindezek ellenére, hogy a legjobb dolog az, hogyha ezeket mind elzárjuk. Ez a legdrágább módja annak, amit ön mond, hogy a céljainkat ne érjünk el. Mert hogy a cél épp az, hogy a hatékonyság növeljen, Európa szerte növeljük a hatékonyságot, több KKV-t vonjuk be. Ez előre vezető út. Ez, ami mert a parlament kiáll. A 2020-as horizont az következő pénzügyi keret tárgyalása és vidája során, és emellett fogunk lányzsát törni. Grazie, la parola all'onorevole Pirillo per un... Köszönöm szépen, Pirillo úr, egy percben. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az Intelligens Energia Európa program az egyik legsikeresebb eh, EU, EU eszköz. 500 projektet eh, finanszírozott ez a program, 3000 partner vett részt a programokban, többségükben KKV-k és a program eredményeképpen nagy hozzáadott érték teremtődött az megújuló energiák, energiahatékonysági ágazatokban. Ahogy a kollégáim is elmondták, ez a program nagyon fontos szerepet játszott a tudatébresztés területén és a jó tapasztalatok, a jó gyakorlatok cseréjében, valamint az EU energiapolitikájának a gyakorlati alkalmazását is elősegítette a program. Ezért eh, kérdezzük az Európai Bizottságtól, mit eh, terveznek ezzel a programmal a jövőben, hiszen hogyha ez megszűnne, azzal nagyon sok eh, várakozást folytanánk el. A több éves pénzügyi keretből meg kell találni ennek a programnak a további finanszírozását. Köszönöm szépen, most pedig a többi hozzászóló kapják meg a szót a spontán előadás, hozzászólások keretében. Kelly úr először. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a múlt hétvégén megtudtuk, hogy milyen nehéz eh, Európában bármivel kapcsolatban is eh, egységes, egyhangú álláspontot kialakítani. Az energia takarékosság, energia hatékonyság eh, kérdésköre még csak sokára fog eljutni az emberek agyához. Az intelligens energia Európa program kapcsán az én tapasztalatom az, hogy a KKV-k eh, kapcsán nagyon sokan jöttek el hozzám városokból, eh, falvakból, eh, akik azt mondták, hogy az új rendszerek, ugye ennek a programnak a segítségével nagyon sok projektet meg tudnának valósítani. Ezért folytatni kell ezt a programot, és a több éves pénzügyi keretből kell ezt finanszírozni. Biztos úr, tegnap az ITRE bizottság ülésén hallgattam önt, és a biztos kollégája azt mondta, hogy lesz egy olyan csomag, amelynek a segítségével 2050-ig elérjük a célt, a 80%-os energia megtakarítást. Köszönöm szépen, meg Guinness asszony. Köszönöm, elnök asszony, úgy hiszem, biztos úr megkapta az üzenetet a ház részéről. Nekünk tetszik ez a program, működik, egyszerű, úgyhogy legalábbis azt akarjuk, hogy a célrendszerét tartsuk fent, és a jövőbeli programok is ezt szolgálják. Az aggája majd megfogalmazódik abban áll, hogy nem tudjuk tartani az energia hatékonysági céljainkat, és idő kell ahhoz is, hogy a közvélemény gondolkozása meg, megváltozzék. Ezzel foglalkoznunk kell, ezen dolgoznunk kell megfelelő módon. A 2020-as horizonttal kapcsolatban az aggály meg az, hogy ez az intelligens energia koncepció elveszhet e nagyobb program kereté között feloldódhat, elveszhet. Ezért kell, hogy garantálj, biztosítsa nekünk, hogy ez nem történik meg. És a végén le kell szögeznem. Ha valami nem romlott el, miért javítgatjuk? Ezt üzenetet vigye vissza a kollégáinak. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Matula úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! Az intelligens energia Európa számára egy jó alapját képezi a fenntartható fejlődésnek, valamint az erőforrások intelligens felhasználásának, ami a megújuló energiák területét illeti, valamint a közlekedést, az épületek hatékonyságát és az ipari fogyasztást. Mindez azon, azon eszközök közé tartozik, amelyekkel garantálni tudjuk a fenntarthatóságot az Európai Unióban. A kibocsátás csökkentés, valamint a nagyra törő európai célok elérése révén, elérése csak is helyi szinten valósítható meg elsősorban, de kell egy központilag meghatározott kelet, jobb tájékoztatás, és fontos a hatóságok jobb tájékoztatás ezen a téren a tiszta üzemanyagok, a fenntartható épületek, a városi mobilitással kapcsolatos intézkedések, valamint az energiakezelési programok mind konkrét lépések a felé, hogy biztosítsuk a fenntarthatóságot a városokban. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank energetikai intézkedései révén a fenntarthatósági programokat támogathatjuk, előre mozdíthatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Merkész asszony kap szót, parancsoljon. Elnök úr, nagyra értékelem a bizottság azon kísérletét, hogy egyszerűsítse a fontos célokat, hogy ezt hívjuk mainstreamingnek, de ne akarjuk a spanyol viaszt újra és újra feltalálni. Ha valami működik, akkor nem kell ezt megpróbálni más módon csinálni, hanem hagyjuk meg azt, ami működik. Az Intelligens Energia Európa program, ez működik. Elért a, eljutott a polgárokhoz, a KKV-khez, ahogyan a kollégáim is elmondták, és ez, ezzel a programmal sikerült. Öttinger biztos is tegnap elmondta, hogy ez a program, ezzel a programmal kapcsolatban még ezen a héten el fogja mondani, hogy milyen irányvonalat követ majd a bizottság. Szeretnék hogyha korábban kapnánk tájékoztatást, és megtudnánk, hogy mi a bizottság terve és álláspontja pontosan eh, mikor lesz ez a program, eh, honnan lesz a finanszírozás, mik a célkitűzések, kiterjesztik-e a programot, eh, és hogyan, hova illesztjük ezt be a következő Horizon programba, vagy a következő több éves pénzügyi keretbe. És a Horizon 2020-ról még annyit mondanak, hogy jó ez a program. Ezek a legjobb programok, amelyek praktikusak, és a KKV-k is részt vesznek. Ezekből a programokból ahol túl kevés van, ezért kellene ilyeneket támogatni. Köszönöm szépen. Ciká asszony, ha itt van a teremben, de nincs itt, ezért Valcitis képviselőnek adom meg a szót. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az Intelligens Energia Európa program 2003-ban indult, és amikor akkor bemutatták, nem ébresztett nagy érdeklődést. Ma 200 különböző program, projekt valósult meg ennek a programnak a támogatásával, nőtt az energiahatékonyság ennek hatására, javult a megülő energiák felhasználási aránya. Ezért biztosítani kell ennek a programnak a jövőjét. És a jövőben a következő több éves pénzügyi keretből kell majd megoldani ennek a programnak a finanszírozását, annak érdekében, hogy még több kis- és középvállalat kutatóintézet vehessen részt ebben a programban, és így nagy hozzáadott érték teremtődjön egész Európa számára. Grazie. La parola all'onorevole Alves. Köszönöm szépen, Alves képviselő kapszol. Se há uma forma da União Europeia se afirmar na economia do conhecimento, é apoiando. Köszönöm, elnök asszony. A Európa a tudás alapú gazdaság felé való előrelépése és a megülő energiaforrások eh, erősebb használata az olajfüggések csökkentése felé vezető úton haladnak ezek a programok, ezért növezni kell az ösztönzőket, a beruházásokat, nem majd csökkenteni. Eh, geotermikus eh, energiát kell kihasználni. Izlandon e konkrét programokra is nagyobb figyelmet kell szentelnünk, amely megújuló energiaforrás. Geotermikus forrásból már most is viszonylag sok elektromos energiát termelünk, ennek a mértékét fokoznunk kell. Aztán a hullám, a tengerhullám energia kiaknázására is törekednünk kell százszerzelékos megújuló energiaforrás ez is. Erre felé van a jövő, Európának ezeket a projekteket kell, a e modern régióbeli projekteket támogatnia. Köszönöm szépen, Páska képviselő következik. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr. A fenntartható gazdasági növekedéshez az Európai Uniónak elegendő energiára van szüksége. Jelen pillanatban függünk az ázsiai és afrikai energiaimportoktól, nincs elegendő kőolaj és földgáz forrásunk, és fontos, hogy alternatív forrásokat keressünk. Ezért egyértelmű, hogy egy programra volt szükség, ezért jött létre az Intelligens Energia Európai program. Ezáltal egy modern megoldást akartunk találni, valamint alternatív energiaforrásokat. A program azonban nem sokára véget ér, ezért már ma fel kell tennünk a kérdést, hogy mi történik ezekkel a kezdeményezésekkel a jövőben. Mit évők leszünk 2013 után? Én és kollégáim, öntől biztos úr, azt várjuk, hogy az Európai Bizottság hamarosan választ adjon nekünk erre a kérdésre. Köszönöm szépen. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Szikierszki úr kapszót parancsoljon. Omawiany program obliguje nas do poprawy efektywności. A program, amiről beszélünk, erősíteni hivatott, javítani hivatott az energiahatékonyságot. A rendelkezésünkre álló erőforrásokat nagyon pazarlóan használjuk fel. Ezért fontos, hogy jó, meglévő programok maradjanak meg, és nőjön a támogatásban részesülők száma. Az energiával való takarékonyság, az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiák arányának növelése mindenképpen támogatandó a fenntartható fejlődés jegyében. És ezzel a környezeti célokat is támogatjuk a széndiokszid kibocsátás visszaszorítása is összefügg mindezzel. Ezért a jövőben is szükség lesz erre a programra. Korszerű megoldásokat kell alkalmazni az energetika területén, és nagyon fontos a megújulók arányának növelése. Köszönöm szépen! Az utolsó hozzászóló a KGDI eljárásban Cikáó asszony. Köszönöm szépen. Követeljük, hogy folytatódjon az Intelligens Energia Európa program a következő több éves pénzügyi keretben is intelligens megoldások születtek a program keretében. 2007 és 2013 között 730 millió eurót költöttek el a, a teljes pénz 75%-át. Két-három éves futamidejű, mint egy 500 programot finanszíroztak ebből, 8-9 ország vett részt a programokban, és összességében azért több mint 3000 partner profitált ebből. Közlekedés, ipar, épületek szanálása, Eh, különböző berendezések eh, gyártása, nagyon sok ágazat profitált ebből a programból, aminek ugye végső célja az, hogy váljon Európa versenyképesebbé. Összesen 476 eh, pályázat érkezett 38 iskolából, már Norvégiából és Horvátországból, és ezért kérem, hogy a következő pénzügyi keretben is folytatódjon a program. Köszönöm. Most pedig Lewandowski biztos úr válaszolhat. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nem kell meggyőzzenek engem, sem engem, sem a bizottságot a program hasznosságáról, amely olyan kiválóan teljesített. A hasznosságáról, meg a költséghatékonyságáról sem. Hiszen eh, ezen 743 millió eurós nem túl nagy összeggel hatalmas katalizátor hatása volt az energiahatékonyságot jelentősen jutotta, és a megújuló energiaforrások felhasználásának arányát is az Európai Unióban, meg a KKV-k részvétele is. Nagyon fontos. 3000 partnerből 1500 partner kis és közepállatnak minősíthető. A parlament álláspontja nem csak az önök hozzászólása révén vált láthatóvá, hanem az Európai Parlament képes volt növelni a program költségvetését 2011 et 10 millió euróval, és 7,5 millióval a következő évre. Úgyhogy ez a költségvetési sorokban is megjelenő vállalásról van szó. A program nem fog tehát eltűnni. A költségvetési kötelezettségvállalás nem tűnhet el, már csak azért sem, mert annyira, jó, annyira haszna, haszna, haszna, hasznosul a 2020-as stratégiában, és a hét prioritási területre vonatkoznak a, a, a programok. Ám válaszolnunk kell arra is, hogy a programokat, a programok mainstreamingje fontos cél. Ez, ezre minden értékelés, az Európai Unió minden programjának értékelése rámutat erre tekintve a jövőben a megszorításokat, azt, hogy a, ezek miatt nem tudunk több pénzt költeni, azt kell megvizsgáljuk mérehatóan, hogy tudunk jobban elkölteni ezeket a pénzeket. Tehát ne a mainstreaming révén, és nem a programok eltüntetése révén. Hogy mi lesz, mi tartogat a program jövője, nos, a mostani konzisztens keretek közé kell helyezni a, a, a market update összekapcsolódva a 2020-as Horizont 50 80 milliárdos növekményének megfelelően biztonságos, tiszta és hatékony energia igazgatás. Nem, mentén ugyanakkor nem adhatjuk fel a függetlenség követelményét egy olyan kontinensen, amely oly nagy mértékben függ külső energiaszolgáltatóktól. Az energia ellátás biztonsága is rendkívül fontos. Tehát ez az energetikai komponens a, vilá, a tiszta és hatékony energia elnevezés érvényesül majd. Ez azonban egy dedikált elemens, elem, elem, ez egy nagyon világos vállalás, monetáris, költségvetési szempontból is, ugyanezen célok fenntartása érdekében. Az intelligens, megújuló és hatékony energia tekintetében talán tudják, hogy a struktúrális alapok célrendszerének is nagyon, nagy, nagyon elején van, a rangsor elején áll, ahol sokkal nagyobb pénzek forognak, és vannak olyan átmeneti régiók, ahol az átlag GDP, per GDP 90% alatti bevételű régiókban nagyon korlátozott célrendszer van, és az energiahatékonyság ezen régiók strukturális alaptámogatásában kell, hogy érvényesüljön. Úgyhogy a több éves pénzügyi keretben a 700 millió helyett több mint 1 milliárdot költünk ezekre a célokra. Pontosan mennyit ezt most nem tudom megmondani, de mindenképpen jelentősen növelt forrásról van szó. Szóval ez egy világos pénzügyi vállalás, mely garantálja e programok továbbmenetét a 2014-ig, és az Európai Parlament szerepköre is nagyon világos a jövő közös meghatározásában, a játékszabályok közös megírásában, a több éves pénzügyi keretben. Grazie, commissári. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. A napirend szerint a következő pontunk Schwab, András Schwab jelentés az uniós versenypolitikáról. Éppen ezért azonnal meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Schwab úrnak, négy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák!